Good morning, ladies and gentlemen, and a happy new year to you all. Welcome to the first... Jó reggelt kívánok mindenkinek, és szeretnék sok boldog új évet is kívánni. Engem ért a megtiszteltetés, hogy az elnöki székben ülhetek, az enyém az első jelentés is, az árnyék előadóim jelentéseit is én fogom felolvasni, akiket helyettesítek, úgyhogy többet fognak belőlem hallani a kelleténél, elnézést kérek mindenkitől. De hát ilyen az élet és azzal kezdeném, hogy mindenkit sok szeretettel köszöntök, és kérem, hogy fogadjuk el a napi rendet, ahogy azt mindenki megkapta, az indikatív időbeosztással együtt, az eredetihez képest kérem ezt az indikatív beosztást fogadjuk el. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadtuk. Köszönöm szépen, akkor most rátérünk a napi rendpontjaira. Fogadjuk el a jegyzőkönyveket, és látni fognak egy hosszas listát a renden. Nem fogom felolvasni az összes dátumot, hogy mely üléseink jegyzőkönyvét fogadjuk el. Kérdezem, hogy ez elfogadható-e, nincs ellenvetés, akkor ezt is elfogadottnak veszem, jó? És a harmadik napi rendi pont következik az elnök közleményei. Két bejelenteni valóm van. Az egyik hogy január 14-én, tehát jövő hétfőn lesz uh, ugye egy ekon ülés, amelyet estére ütemeztünk be, de ez nem fog uh, lebonyolódni. Nincs hétfő estén az Ekon szakbizottságnak ülése Strasburgi hét hétfőn, és január 22-én pedig lesz egy gazdasági párbeszéd, Tehát mondom még egyszer, január 22-én 2 óra 30-tól 4 óráig lesz ez a párbeszéd. A következő napi rendi pontunk a beszámoló az intézményközi tárgyalásokról. Néhányról be kell, hogy számoljak. Az első a PEP triológus. December 13-án került erre sor, ez már az ötödik volt, és elviekben sikerült politikai megállapodásra jutni a nemzeti illetékes hatóságok általi engedélyezésről is, viszont beszéltünk tehát a termékekkel kapcsolatos beavatkozási hatáskörökről, a dekumulációs lehetőségekről, illetve a PEP e költség plafonjáról és a másik trialógus, amiről be kell számolnom, az az NPL backstop. December 18-án volt ez, az első trialógus, és megállapodás született egy egységes ütemtervről, naptárról, amely teljesen függetlenül a nem teljesítő hitelek ezen tulajdonságának a kiváltásától alkalmazandó a fedezetlen NPL-ek esetében három éves naptárat kell alkalmazni, a fedezettek esetében pedig 7 vagy 9 év. A Koreper január 7-én hétfőn állapodott meg, és lesz egy újabb konzultáció az ECOM-ban január 21-22-én az idei évben, és végül pedig a különböző alapokat érintő triológusra kerül sor január 8-án idén, és a következő politikai témákat azonosították be a kollégák a február 5-i következő trialógusra nézve. A UCITS és az AIF feltételekre vonatkozó feltételek, az AIF előzetes marketingjének feltételei, a különböző díjak szintjei és ezzel kapcsolatos tájékoztatás, illetve a PRIPS kibővítése, értékelése és felülvizsgálata, és a technikai szinten pedig tovább dolgoznak a fennmaradó kérdéseken. Most pedig az ötödik pont a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése következik, és mivel én vagyok az előadó, ezért eh, ezt a dossziét is én fogom bemutatni néhány percben. Egyelőre még nincs meg az összes árnyék előadó minden frakcióból, és szeretném kérni, hogy minden frakció tehát igyekezzen minél előbb kijelölni az árnyék előadóját. Itt 2018 májusában ö, tette le a bizottság a négy javaslatából álló csomagot az asztalra, és a jövedéki adóról szóló általános szabályokat, illetve az alkoholra vonatkozó jövedéki adót határozta meg, és a javaslat számítógépesíti ezeknek az adóknak a, a felügyeletét, illetve a termékek szállítását, és én egyetértek a javaslat tartalmával, technikainak tartom ezt a dossziét, és nem politikainak, szerintem nem ellentmondásos politikailag, és azt javaslom, hogy az egyszerűsített eljárást alkalmazzuk az eljárási szabályzat 50.1-es szabálya értelmében, mivel ennyire nagy a munkaterhelésünk, és ennyire rövid a bizottsági idő is. Hogyha egyetértenek velem, akkor én ezután az eszmecsere után be is nyújtom a plenáris ülésre. Mivel együttdöntési eljárásról van szó, azt javaslom, hogy a plenárison kérjük is a tárgyalási megbízatást, várjuk meg a tanácsi álláspontot, és utána pedig a trialógus következhet, akár írásos eljárással is, ugye attól függően, hogy mi a tanács álláspontja és szeretném megkérdezni az árnyék előadókat ezen a ponton, hogy mit gondolnak a javaslatomról, egyetértenek-e ezzel, amit felvázoltam. Először a néppárti árnyék előadót kérem parancsoljon.

Okay, given that we have the rapporteur here for the next item on the agenda, we'll move on to... Megérkezett az előadónk, úgyhogy rátérünk a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere című napirendi pontunkra. Baden Kendelerre úrnak fogom átadni a szót. Tökéletes volt elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Az első ülésünk ez 2019-ben, novemberben jelent meg az európai szemeszterre kapcsolatos ajánlások. Az európai szemeszter vonatkozóan mindig egy nagyon kényes időszak ez itt az Európai Parlamentben, éppen ezért fontos, hogy erről beszéljünk én mindent tőlem telhetőt megtettem annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban elkészüljön a jelentés tervezetem, és Európai Bizottság, miután kiadta a saját dokumentumát, pár nappal később az enyém is elkészült. Úgy érzem, hogy fontos, hogy a FIK kollektív, illetve az árnyék előadókkal is eh, egyeztessünk minél többször. Az volt a tapasztalatom, hogy ez nagyon hasznos, ugyanakkor el kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan késedelmek, amelyek nem segítenek, eh, így, hogy eh, már csak januárban tudnak először beszélni erről, így még kevesebb időnk marad az érdemi vitára, hiszen a márciusi tavaszi csúcs találkozóra mindenképpen el kell készülni az Európai Parlament álláspontjának ezért rögtön eh, a közepébe is kell eh, csapni az egész eh, témának, és a központi témákat kell érinteni, amelyekről érdemes beszélni. Azt hiszem mindannyian látjuk és érezzük azt, hogy Európa igen komoly kívásokkal néz szembe, éppen ezért hosszú távú elképzelésekre van szükség, amit bizony nehéz a jogalkotási ciklusokkal összeegyeztetni most, hogy az európai parlamenti ciklus végéhez érünk. Ugyanakkor hosszú távon kell gondolkodni, nem szabad, hogy minket megakadályozzon a parlamenti választások közelette ebben. Európa társadalma öregszik, egyre többen lesznek a nyugdíjasok, egyre nagyobb lesz a nyugdíjasok aránya, és úgy nem, ilyen ugyan, nem ugyanilyen arányban nő a GDP. Az idősek egészségügyi ellátása, a nyugdíj ellátás egyre nagyobb pénzeket követel minden tagállami költségvetéstől, és egyre kevesebben, egyre kevesebb kereső kell, hogy finanszírozza ezt az egész szociális ellátó rendszert. Ez igen komoly kihívás jelent. A TB rendszer az Európai Unió rendszere ugyanis eh, jellemzően egy eh, felosztó kirovó rendszerben eh, működik, ezen mindenképpen változtatni kell. Az Európai Központi Bank szerint 2010 óta az aktív keresők aránya jelentősen csökkent, és ez a tendencia tovább fog majd változni. A most négy aktív kereső tart el egy nyugdíjast, ez kettő egyes arányra fog változni. Ez a jelenlegi szociális ellátórendszer finanszírozhatóságát igencsak megkérdőjelezi, a költségvetés, az államháztartás fenntarthatósága is igen komoly veszélybe kerül. Fel kell készülnünk erre az Európai Unió költségvetésében is a strukturális reformokkal, illetve a termelékenység javításával tudjuk ezt elérni. Azt is meg kell lepíteni, hogy az Európai Bizottság a költségvetési tartalék bevezetését javasolta. Ennek a mennyiségnek a növelését javasolta. Azt hiszem, hogy ez alapvetően tartató is, a, miközben a gazdasági növekedés szép lassan újra beindul. Pontosan ezekben az időkben kell pénzt eh, félretenni. Fontos, hogy a gazdasági eh, gazdaságpolitikai szabályokat minden tagállam tiszteletben tartja, csak így működhet a strukturális reformok, amelyek lereagálják a mm, aktív, illetve a nem kereső lakossági arányokat, tehát az előregedő lakosságot. Ezeknek ugyanakkor rugalmasnak kell lenniük, fontosuk, fontos, hogy az úgynevezett soft foglalkoztatást preferáljuk, illetve azért, hosszig tartó tanulásra is szükség van annak érdekében, hogy a változó világban változzanak az emberek képességei, tudása is az ez a kis és középvállalkozásoknak komoly adminisztratív terhekkel kell számolniuk, ezt csökkentenie kell éppen azért, hogy minél könnyebb legyen a foglalkoztatás. A strukturális és az adózási reformok mellett a versenyképességet és a termelékenységet is próbálni kell növelni, ettől lesz fenntarthatani a gazdasági növekedés és a termelékenység javulása csak akkor számít bármit, hogyha ez valóban hosszú távon is fenntartható, így tudjuk most lefektetni a jövőnk alapjait. Ehhez azonban nem kis befektetésekre, beruházásokra van szükség. A produktív és a nem produktív beruházások között különbséget kell tenni. A digitalizáció, a kutatás, a fejlesztés, ezek azok, amik sokat segítenek és a fizikai infrastruktúra mellett az emberi tőkébe, a humán erőforrásokba is egyre nagyobb pénzt kell fektetni. Azt hiszem, hogy ez ügyben nincsen közöttünk vita. Nos, ennyit szerettem volna gondolatébesztékönt elmondani. Azt hiszem, hogy igen, csak komoly és éles vita várható ez ügyben, de nagyon érdekes lesz, hogy összecsapnak majd az elvek. Köszönjük szépen! Elsőként a szocialista frakció képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök! asszony. Én is köszönöm az előadónak ezt a jelentést tervezetet. Biztos vagyok benne, hogy nagyon intenzív vita folyik majd a parlamentben ezügyben. Mindannyian ismerjük az Annual Growth Survey, az éves gazdasági növekedés jelentés fontosságát a gazdaságpolitika terén igen komoly az Európai Unióban folyó munka. Ez a jelentés tervezet azt hiszem, hogy jó kiindulási pont lehet, ugyanakkor ebben a konkrét esetben csalódásomnak kell, hogy hangot adjak az előttünk fekvő dokumentum kapcsán. Meg is mondom, hogy miért. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb kiinduló pont és nagyon remélem, hogy az előadó úr kollégám hajlandó együttműködni a többi frakcióval annak érdekében, hogy egy politikai kompromisszumot dolgozzunk ki. Korábban is így jártunk el. Nem meglepő, hogy ebben a parlamentben eltérnek a vélemények a gazdaságpolitika és adó, adózási politika terén. Ez így természetes. Ugyanakkor a politikai vélemény különbségek áthidalásának eszköze a kompromisszumok kötése. A jelentés tervezet jelenlegi formájában felvet bennem egy kérdést, és ez az első politikai megjegyzésem. Tehát felmerül bennem a kérdés, hogy a raportőr, az előadó úr hajlandó együttműködni velünk a politikai kompromisszumok elős érdekében. Hogyha való, ha így van, akkor nagyon komoly munka vár ránk, és a frakcióm nevében meg, mondhatom, hogy bennünk megvan a politikai szándék arra, hogy kompromisszumot kössünk, kompromisszumra jussunk. Engedjék meg, hogy hol látjuk mi a politikai szempontból a legnagyobb nehézségeket ebben a témában. Először is el kell, hogy mondjam, hogy a frakcióm számára az Annual Growth Survey, ahogy azt az Európai Bizottság benyújtotta vagy kiadta, igencsak egyensúlyozottnak tűnik, és szeretnénk éppen ezért hogy az Európai Parlament, az Európai Bizottság által javasolt megközelítést ugyanilyen ki, meg, kiegyensúlyozottan támogassa. Ezt egyelőre nem tudjuk tetten érni a jelentés tervezetben. Az Európai Bizottság alapvetően három prioritást vezet fel a javaslatában. Az első a színvonalas befektetések vagy beruházások prioritása, gondolunk itt mind az állami, mind a magánberuházásokra. A második azon reformok szükségessége, amelyek nem csak a termelékenységet növelik, hanem amelyek a, a, a befogadóak. A harmadik pedig a, a stabil államháztartás és a makrogazdasági stabilitás. Lássuk az első prioritást. Fiskális pufferek építése. Ezt olvassuk a jelentés tervezetben. Tehát ez teljesen eltér az Európai Bizottság prioritásaitól. Fiskális pufferek építése az egység egy, egy, egy egységre jutó költségek csökkentése. Ez alapvetően nem egy rossz prioritás, de a makrofinanciális makropénzügyi stabilitás építése ezt javasolja az Európai Bizottság. Az előadó úr pedig fiskális pufferek építését és a gazdasági és monetáris unió reformjairól egyáltalán nem beszél, pedig enélkül makrofinanciális stabilitás elképzelhetetlen. Tehát már itt van alapvetően egy formai probléma és egy tartalmi problémáink is vannak a prioritásokkal. Ez volt az első, tehát rögtön a fiskális szigor ügyében. Lássuk a következő prioritást. A befektetések ügyében. színvonalas befuttatások, infrastruktúra, a kutatás, fejlesztés, egészségügy, oktatás terén alapvetően a gazdaság termelékeny, produktív oldalán látjuk csak a javaslatokat a beruházások kapcsán, ez szerintünk rosszabb, mint amit az Európai Bizottság javasol. És ami a strukturális reformokat illeti, vagy a szerkezetváltást, a raportőr úr az előadónk azt hangsúlyozza, hogy a strukturális reformok célja a fiskális költségek csökkentése beleértve az állami nyugdíjrendszereket, és egy rugalmas munkerőpiacot próbál képíteni, és minden olyan bizottság által javasolt uh, hivatkozás, amely a gazdaság befogadó természetére utal, ezek minthogyha köddé váltak volna, teljesen eltűntek. Ez számunkra egy értelmi politikai problémát jelent, tehát a prioritásokkal is van baj, és a megközelítéssel is minden egyes prioritáson belül. Azt szeretnénk, hogyha a dokumentum sokkal közelebb állna az Európai Bizottság eredetileg javasolt megszültéséhez, és hogyha megvan a kollégában is a politikai eh, szándék és hajlandóság erre, akkor mi képesek vagyunk kompromisszumot kötni, hogyha a, de tudnunk kell, hogy kompromisszumot vagy konfrontációt keres a kollega. Köszönöm szépen az ECR frakció eh, nevében Robert Zile a az árnyék előadó, koordinátorként én fogom felolvasni a hozzászólását. Elnézést kért Zile úr, hogy nem lehet ma itt. Köszöni az előadó kiváló munkáját, üdvözli a jelentést, meggyőződése, hogy az eurózóna és az Európai Unió egésze igen komoly kívásokkal néz szembe, ezért az EKR frakció is szeretne produktív, konstruktív módon tárgyalni. A prioritások kapcsán a fiskális pufferek valóban fontosak, ugyanakkor a jelen legi problémát az öregedő, idősödő lakóság okoz elsősorban éppen ezért ezügyben termelékenységet kell növelni, mert enélkül a költségvetési többletet nem fogjuk tudni produkálni. A munkanélküliség további csökkentése, illetve az alulfoglalkoztatottság csökkentése roppant fontos erre sem találunk hivatkozást a jelentésben. Zile úr üdvözli azt a megjegyzést, mi szerint a, még túlság, mindig túlságosan magas az állam eh, adósság aránya, 60% körül alakul, ugyanakkor ö, eh, Olaszországot többen mm, mm, mm, keményen kritizálták, nem alaptalanul, ugyanakkor ö, a 2019-es költségvetési tervek alapján jó néhány tagállam esetében feláll a, le, a veszély annak, hogy a stabilitás és növekedési paktum szabályainak nem fognak eleget tenni. Nem csak negatív, hanem pozitív e, egyensúly hiány is van. Egyes tagállamokban például jellemzően szuficites a költségvetés, ezt is érdemes kiemelni további gazdasági növekedés alapjait kell megteremteni. Zille úr ugyanakkor nem akar pessimista lenni, mégis emlékeztetem mindenkit arra, hogy egyáltalán nem garantált, hogy most már biztos, hogy a gazdasági válságból tényleg kilábalunk, túlságosan pozitívnak, hurrá optimistának érzi az ebbéli megközelítést. Ennyit szeretem volna elmondani Zile úr nevében, az ALDE frakció nevében Senkinek nem tudom megadni a szót, vagy igen? Igen, Torvalds úr parancsoljon, elnézést. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Tom Kindelárennek. Azt hiszem, hogy ez jó kiindulási alap ez a jelentés tervezet. Általános megjegyzésem az, hogy a megközelítését, a hosszú távú hozzáállást támogatom. A demográfiai kihívás valóban az egyik legnagyobb megoldandó probléma számunkra hosszú távon. Persze lehetne még javítani a szövegen, hogyha a egységes belső piac potenciájára nagyobb hangsúlyt helyeznénk. A fiskális pufferekre vonatkozó fejezet fontos, és osztom a költségvetési hiány és az államadóság kapcsán kifejezett aggodalmát, amely több tagállamban is bizony égető probléma, és láthatjuk, hogy az Európai Központi Banknak is közbe kellett lépni egyes esetekben, nem volt más választása. Tovább erősíthető a szöveg, hogyha a Európai Bizottságot arra kérjük, hogy az államadóság fenntarthatóságára vonatkozó elemzését kicsit elmélyíteni, de ezt majd a módosítóimban kifejezem. Ami a szerkezetváltást illeti, úgy érzem, hogy az előadó úr a strukturális reformok kapcsán alapvetően hasonlóan gondolkodik, mint mi, ugyanez igaz a befektetések és a termelékenység növelésére vonatkozó fejezetre. Ugyanakkor én bővebben szólnék a gazdaság és monetáris unió kapcsán ki lehetne egészíteni a jelentést, ezt majd meg is tesszük a módosító indítványainkban, és vizsgáljuk azt, hogy hogyan tudjuk azt kiemelni, hogy a tagállamok magukának kell, hogy érezzék ezt a gazdaság és monetáris uniót, hiszen mégiscsak a tagállamok feladata, hogy ezt a konkrét munkát elvégezzék, a nemzeti parlamentek és a bizottság közötti nagyobb koordinációra szükség van ez ügyben. Ahogy azt mondtam, módosítókat fogunk benyújtani a szövegjavítása érdekében, de összességében úgy vélem, hogy jó úton járunk, és biztos vagyok benne, hogy jó jelentés, jó szöveg készül majd végül. Köszönöm szépen! Én is remélem, hogy az előadóval és az árnyék előadókkal jó lesz az együttműködés. Szilva a kollégát érdeklődve hallgattam, és erre reagálva elmondhatom, hogy már tudunk arról egy-két dolgot, hogy a fiskális megszorításoknak mi a, a hiányának mi a hatása, és jó lenne, hogyha ezekre a problémákra mm, megoldást találnánk azt az egyensúlyt, amelyet ő is annyira szeretne. Köszönjük szépen, Torvald szó, senkit sem látok a zöldektől. Itt volt a gyárnyékelő, de aztán a zöldek ködé váltak. majd esetleg, ha visszajön, akkor később szót kap. A GUE sem nagyon mutat érdeklődést ezen téma iránt. Az EFDD részéről valaki szeretne hozzászólni, egy kollega van, ő sem kér szót, és az ENF részéről Kappel asszonyt sem látom sehol. Most a spontán hozzászólások következnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Hökmárk úr, én is köszönöm a kollega jelentés tervezetét. A szocialista árnyékeladó e, persze nem beszélt túl pozitívan, de szocialistához képest alapvetően támogatta a kiinduló pontot. Úgyhogy talán in ebből ki tudunk indulni. Most nagyon gyanús e, tekintettel néz engem, de mégis én azért optimista vagyok az együttműködésünk ügyében. Mi a fontos? Az, hogy a legfontosabb kérdéseket járjuk körbe. Mi szerint túl sok tagállam van lemaradva a versenyképesség és a növekedés tekintetében. A vita korai stádiumában beszéltünk arról, hogy a növekedési potenciált növelni kell az Európa gazdaság egésze számára, de az egyes tagállamok számára is. Amikor az európai gazdaságról beszélünk, ezzel az a baj, és egyébként ezt újra és újra el kell, hogy mondjam, hogy akkor az átlagról beszélünk. És azt is mindig elmondom, hogyha valakinek a feje a fagyasztóban, a lába meg a sütőben, akkor az átlag hőmérséklet az teljesen rendben van, de a, az összkép mégsem túl pozitív. Nos, valahogy így néz ki az európai gazdaság is. Az alacsonyabb versenyképességű tagállamoknak kell javulniuk. Ezt nem tudjuk ezt a kérdést megkerülni, ez nem fog menni strukturális reformok, a szerkezetváltás nélkül. És engem bizony aggaszt az, amikor a szocialista barátaink a strukturális reformok ellen ágálnak. Mert ez aláássa, ez a megközelítés, az álmháztartás stabilitását, egyenes út vezet így a munkanélküliség felé, egyenes út vezet így a felé, hogy a globális gazdasággal a kapcsolatot elveszítsük. Hiszen a globális gazdaság gyorsan mozog, egyre gyorsul mindenhol, egyre nagyobbak a befektetések, beruházások. Egy globális verseny, egyre gyorsuló globális versenyről beszélünk, amely nem egy lefele, hanem egy fölfele irányuló tendencia, hogyha mi valóban versenyben akarunk maradni, akkor a strukturális reformok elkerülhetetlenek, és nagyon remélem, hogy a strukturálisok is, illetve a szocialista kollégáink is el, elismerik a strukturális reformok szükségességét, különben ez nem fog menni a monetáris politik, akik a struktúrális reformokat elutasítják, azok a monetáris politika alapvető elvei mentén bizony a munka nélküliség felé tolják Európát, pedig hát nem ez a célunk. Azt hiszem ezügyben nincsen köztünk vita. Pervons Beresz a következő hozzászólunk. Köszönöm szépen, hogy hozzászálltok én is ez a kérdéshez mon principal objectif n'est pas de s'assurer que l'économie européenne va bien. Nem az a kérdés, hogy jót akarunk az európai gazdaságnak, mondja a szomszéd mikrofonjába beszélve Beres asszony. Euh, Okmar vient de, de, de faire rebondir. Je voudrais quand même revenir Nos, vissza kell, hogy térjek eh, arra, hogy Pedro Silva Pereira mit mondott a szocialista frakció általános megközelítéséről. Kedves kollega azt mondta, hogy pozitívan értékeltük a... Igen, az Európai Bizottság eredeti javaslatát értékeljük pozitívan, hiszen az elmúlt években fegyömle tapasztalatból indulnak ki. Az Annual Growth Survey mindig a következő évre vonatkozó növekedési eh, előrejelzéseket eh, tartalmazza, és ez, az ebben szereplő eh, javaslatok nem jelennek meg a jelentés tervezetben. sőt, ha lehet, akkor pont az ellenkezőről beszél sokszor az Európai Bizottság például azzal kezdi az Annual Growth Survey-ben, a Juncker terv kapcsán mindig azt mondtunk, hogy az egyes számú prioritás az európai gazdaság szempontjából a befektetések, beruházások minősége vagy színvonala, és az előadónk nem csak a harmadik prioritással kezdi, a bizottság harmadik prioritásával, a makrogazdasági stabilitás biztosítása és az államháztartás stabilitása. Ez volt a bizottság harmadik prioritása volt, ezt veszi ő elsőnek, és ráadásul fiskális pufferekre fordítja ezt át, ami a kettő pedig nem egy és ugyanaz, egy nagyon sajátos értelmezés, igencsak eltérő értelmezésről beszélhetünk, nem csak a prioritások sorrendje, hanem megfogalmazása tekintetében is. Ezzel van nekünk bajunk. Két megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Az első, az az elképzelés, hogy vannak azok, akik a szabályok betartása mellett érvelnek, és vannak azok, akik meg akarják változtatni a szabályokat teljesen. Nem! Ez egy fals szembeállítás. Mi nem ellenezzük a szabályokat, mi azt mondjuk, hogy koherensek legyenek a szabályok a meghatározott célokkal, mi szerint a lehető legjobb feltételeket biztosító európai gazdaságot építsük. Az eddigi tapasztalatunk azt mondatják velünk, hogy a jelenlegi szabályok túl bonyolultak, nagyon nehéz őket hatékonyan átültetni a gyakorlatba, vagy szinte lehetetlen, és végső soron a közösségi módszert is kockára eh, teszik, miközben tudjuk, hogy ez a közösségi módszer a minden módszerek legjobbika. Az Elnék előadónk talán jól elmondta, de akkor még elmondom én is. Mi a szocialisták támogatjuk a struktúrális reformokat, de nem támogatjuk a vakon végrehajtott, ideológiailag vezérelt, motivált struktúrális reformokat. Hogyha konvergenciáról beszélünk és szerkezetváltásról, akkor beszéljünk világosan. Arra a kollégám is utalt az Európai Bizottság reformokról, struktúrális reformokról beszél, teljesen legitim javaslatokat letéve az asztalra, ezeket nem akarja az elő, árnyék előadónk. az em, amikor humán tőkéről, emberi tőkéről beszélünk, akkor bizony cserébe az oktatást és az egészségügyet is fejleszteni kell. Amikor konvergenciáról beszélünk, amely egy visszatérő kérdés, akkor látjuk, hogy a konvergencia alapvetően egy eszköze annak, hogy egyes strukturális reformokat megerősítve a globális konvergenciát gyengítsük, hát hogy egyes tagállamok hiányáról beszélünk, más tagállamoknak pedig a pozitív, tehát a szuficites költségvetéséről a kettőt együtt kell kezdeni. Köszönjük szépen Bervans Beresznek. Biztos vagyok benne, hogy ezzel nem fogjuk emiatt a hosszúra nyújt hozzászólása miatt nem fog késni a szavazás. Jungman kollégának se adok pár percet az Európai Bizottság nevem. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy az eh, Régió Bizottságának a véleményét is megoszthatom önökkel. Ezt a... The other way around, MEP is coming to us, but now... Általában fordítva szokott ez lenni, a képviselők jönnek hozzánk, most én fáradtam el önököz, de hát eh, jó néha eh, ide is eljönni. Az Annual Growth Survey új verziójában vannak jó hírek is, jobban koncentrál arra, hogy tagállami és regionális és ágazati szintű befektetésekre is beszél, bár a regionális dimenzió még mindig nagyon gyenge. A területi különbségekről is beszél, amelyet mi a Régió Bizottsága nevében évek óta kérünk, követelünk. Most először ez megjelenik. Az országjelentések és az országspecifikus ajánlások figyelembe bevétele kerülnek a kohéziós politika programjának meghatározása során is. De az ország, a tagállamok szintjén azért válik ez egyre fontosabb, mert az új eh, támogatási program csak olyan eh, reformokat ösztönöz majd, amelyeket az európai szemeszter keretében meghatároztak. Tehát emiatt még fontosabb bizonyos kérdésekre választ találni. Például milyen strukturális reformok kell, hogy prioritást élvezzenek. Kettő. Hogyan akarjuk rugalmasabbá tenni a vidéki, illetve a városi közösségek közötti megosztottságot, a versenyképes és lemaradó, a központi és a perifériás régök közötti különbségek megoldását. Hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy ezeket a reformokat a tagállamok szintjén is magukénak tekintsék az adott országok, ez sokszor hiányzott. Végezetül hogyan tudjuk az arányosság és a szubszidiási elveket érvényesíti, hiszen ezek sérülése komoly kockázatot jelent akkor, hogyha a partnerségi elvet nem tartják tiszteletben, amely egyébként az Európai Unió kohéziós politikában meg kell, hogy jelenjen, illetve olyan területeken, ahol az uniónak nincs kizárólagos hatásköre, vagy egyáltalán nincsen hatásköre. A véleményünk az, hogy ezeket a kérdéseket pozitívan csak akkor tudjuk megválaszolni, hogyha a kormányzás minden szintjét bevonjuk az európai szemeszter kidolgozásába és végrehajtásába. Vannak bevált gyakorlatok, de egyelőre ezen a téren igencsak kezdetleges a mm, gyakorlat. 2017 elején javasoltunk egy etikai kódexet, vagy egy magatartási kódexet, amit az Európai Parlament 2016. októberi ajánlásában támogatta. Az Európai Bizottság sajnos módon nem reagált pozitívan a mai napig erre a gondolatra, a magatartási kódex gondolatára, és ezzel elérkeztünk ahhoz a paradoxonhoz, hogy az európai beruházások a regionális politika keretében a partnerségi elv magatartási kódexén keretén belül valósulnak meg a városok és a régiók bevonásával. Ugyanakkor az európai szemeszteren belül a régiók és a városok vagy a területi önkormányzatok bevonásának nincsen meg a jogalapja, miközben a kettőt mégiscsak egymáshoz kellene közelíteni. Ez igencsak paradox megoldás. A román elnökség e témában egy vélemény tervezetet is kért tőlünk. Végezetül, de nem utolsó sorban, az európai szemeszter nem egy öncélú eszköz. A kohéziós politika és a szemeszter az Európa 2020-as stratégiához próbált igazodni, amely lassan véget ér. Hosszú távú keretre azért van szükség, mert így egyszerűbb a közszervek és érintettek számára, hogy egy irányba, eh, lássák, hogy valóban egy irányba haladnak-e. Éppen ezért a célok, a fenntartható növekedés, a kohéziós eh, célok és a makrogazdasági stabilitás összeegyeztetéséhez mindenhol kell eh, engedni. Ezek együttesen tudják azt biztosítani, hogy az európai szemeszter valóban mindenki számára fontos, mindenki magáinak tekinti mindjárt kimondom, nehéz szó, a szubszidiaritás és a hitelesség nagyon fontosabb az Európai Unió történetének ezen pontján. Köszönjük szépen, most pedig az előadónak adom meg a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm minden kollégának az elmondottakat. Talán Köszönöm, hogy a régió bizottsága is részt vesz a mai vitánkon, és valóban eh, az előadó gyakran ellátogat a régiók bizottságba, és januárban tervezem is, hogy eh, elvigyem eh, a tervezetemet önökkel megtárgyalni. Úgy érzem, hogy valóban a kormányzás minden szintjét, regionális helyi szintet is be kell vonni, ez egyébként az országspecifikus ajánlások létrehozása enélkül elfogadhatatlan. Az, terül, az helyi és regionális önkormányzatok bevonása elengedhetetlen, hiszen az ő tudásuk, szakértelmük bevonásával tudjuk azt elérni, hogy az országspecifikus ajánlások valóban jók legyenek. nagyon oda kell figyelni az administratív és intézményi kapacitás meglétére, az azt hiszem világos ezügyben is, amikor a régiók bizottságára beszélünk, minden szintnek megvannak a saját hatáskörei, ugyanakkor nagyon fontos, hogy az önök prioritásaira odafigyeljünk, meg kell hallgatnunk a régió bizottságát, hogy azt ma is megtettük. Ami az árnyék előadók megjegyzését illeti, azt hiszem nagyon építő jellegűek, pozitívak voltak. Egy pillanatra megengedik, beszélnék a szocialista kollégák megjegyzéseivel kapcsolatban. Persze mindig van mozgástér, vannak kifejezések, amelyeket át tudunk venni az ő javaslataikból is. Igenis készen állok arra, hogy a strukturális reformok, a színvonalos beruházások kérdéséről, az, az inkluzivitásról, a befogadó természetű beruházásokról, befektetésekről de hogyha valóban elolvasta a jelentés tervezetemet, akkor láthatja, vagy értheti, hogy tulajdonképpen ugyanarról beszélünk. Én is azt mondom, hogy nem csak a deficites, hanem a szuficites tagállamokról is beszélni kell. A hatos bekezdésben pont erről beszélek. Örülök annak, hogy a három prioritás, amelyek az Európai Bizottság jelentésében megjelennek, ezeket önök is osztják frakcióként. Ez nagyon fontos kiindulási pont a vita előtt. Tehát a, a, a nagyon jó kapcsolataim. Azt hiszem, hogy a maga a keret, amin belül tudunk tárgyalni, ez világos. Persze, előadóként készen állok a kompromisszumra, kompromisszumok megkötésére, Belgium nem csak a sültrumpiról és a csokoládéról híres, hanem a kompromisszum készségéről is eh, híre, eh, híres eh, Belgium. A kérdés tehát igazából nem az, hogy én kompromisszumkész vagyok, el, hanem hogy a szocialista frakció készen áll a kompromisszumra. Tudom, hogy közelednek a választások, mindenki erre figyel. A kompromisszum célja nem az, hogy a jelentés végén mindenki boldog legyen, hanem a célunk az, hogy a jövő generációinak minél szebb és pozitívabb jövőt garantáljunk. Köszönöm szépen az előadónak és mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a munkához. Az időbeosztás elég szoros, ugye a ciklus vége előtt le kell zárni ezt a dossziét. Január 17-e a módosítók benyújtásának határideje, és ezeket én tárgyalja a szakbizottság, 26-án szavazunk, de ez esetleg változhat a 25 és 26 február. plenárisa pedig a márciusi első Strasburgi héten kerül a dosszié, hogyha bárkinek valami kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a titkársággal, így fogunk haladni tehát, és köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Mivel egy picit előbb vagyunk. A következő előadónk elnézést kért, és Van de Candelera úrtól kérte, hogy helyettesítse őt. Ő pedig már itt van a teremben, úgyhogy nem kell szünetet tartani. Megnézem gyorsan a többi árnyék előadó itt van-e. Tudjuk-e, hogy érkeznek -e esetleg? Berez asszony jön, vagy pedig helyettesíti, ön helyettesíti a szocialista árnyékelődött Zille urat is, helyettesítjük, akkor a következő dossziéra rá tudunk térni, hiszen mindannyian itt vagyunk. Úgyhogy akkor visszaadom a szót Van de Candelare úrnak, ami a következő jelentést illeti a tagállamok közötti kereskedelem adóztatásáról van szó, technikai ö, intézkedések bevezetése. Köszönöm szépen, elnök asszony! Fulvia Maticelótól elég részletes összefoglalót kaptam. Mártus Elló úr szeretne köszönetet mondani, felolvasom tehát a nevében, elnézést kér, hogy nem tud itt lenni, és személyesen bemutatni ezt a jelentést. Tehát a végleges e rendszer működésére vonatkozó részletes technikai intézkedésekről szóló dosszié nagyon is szükséges volt, mert a jelenlegi rendszernek több hiányossága is volt, ahogy ezt tudjuk. Ugyanezek a keretek voltak életben több évtizeden keresztül, Közben az egységes piac és a társadalmak is rengeteget változtak, tehát javítani kell ezt a rendszert, hogy elérjük azokat a nagyon érdekes számadatokat, amelyeket a bizottság fogalmazott meg. Egyébként az állampolgárok érdeke is, őket is foglalkoztatja a kérdés, és KKV-inket is szeretnénk védeni. Az új rendszer, amelyet bemutat a bizottság, a 112-es per 2006-os szabály, jogszabályt változtatja meg, és igyekszik az adócsalást, adóelkerülést megakadályozni. A rendszert két részre osztották, ezt ugye meg kell szüntetni a hiányzó kereskedelmi partner problémája is igen komoly, ugye gyakran eltűnnek a megrendelők, anélkül, hogy kifizetnék a szükséges összeget. Most már nem közösségen belüli vásárlásról van szó, eltűnnek a határvonalak. Igyekszünk a csalást csökkenteni, mert egyelőre ez 43 milliárd eurós kárt okoz. Mártusella úr köszönetet mond a kollégáknak a munkájukért, az aktívan végzett munkáért, a módosítókért, ezeket figyelembe vette. A liberálisok azt kérték, hogy változtasson meg egy-két dolgot, és ezt támogatja az előadó. Voltak olyan kollégák, akik nagyon helyesen kiemelték, hogy milyen jelenségről van szó, tehát az 50 milliárdos adó elkerülésen változtatni kell, mások azt kérik, hogy az átláthatóság legyen jobb támogatjuk azt, hogy több nyelvű portál álljon rendelkezésre, ezt már többször javasolták, és ez biztos, hogy segít a probléma megoldásában. Egy másik téma, ugye az adóalanyok, illetve az időzítés, a határidők, az adóbefizetési határidők. Az Európai Parlament is érintett, az Európai Parlamentet a bizottságnak tájékoztatnia kell. Itt nincs semmifajta kompromisszum, nincsenek gondok, csak egyetlen egy cikk esetében merülhet ez fel, és ami a szavazást illeti, Bátuseló úr azt javasolja, hogy módosítónként haladjunk, és természetesen mindig mindenkinek a rendelkezésre áll, áll, és köszönöm szépen, köszönöm szépen a hozzászólásokat, mivel nincs itt, nagyon szívesen várja e-mailen, vagy akár a kollégáink keresztül, a hivatalán keresztül az esetleges további hozzászólásokat. Köszönöm szépen, nagyon sokat helyettesítünk, mondja elnök asszony, akkor most Perez asszony kérem, hogy a szocialista árnyékelőadó helyettesítse, és a nevében legyen szíves, olvassa fel az összefoglalót. Igen, köszönöm szépen. Akkor Koford, Jeppe Koford nevében fogok én most beszélni. Ő is elnézést kér, hogy nem tud itt lenni az ülésen. És azt kérte tőlem, hogy mondjam el, hogy a szocialista frakció üdvözli a módosítókat, amelyek a jelentéshez készültek. Ezek általában a 13-as cikk körül csoportosulnak a CTB státuszát illetően, és támogatjuk azt, hogy pontos és világos meghatározás legyen. A szabályok egyszerűsítése és harmonizálása is üdvözlendő a helyi a rendszerben. úr örömmel látja, hogy továbbra is következetes és erős támogatás van az átlátható kritériumok tekintetében, és a szocialista frakció úgy gondolja, hogy a legfontosabb az, hogy a tanács tartsa tiszteletben a parlament álláspontját. Már ami ezt a eszközt, ezt a rendszert illeti, amely a héja csalások elleni küzdelmet teszi lehetővé, hiszen ez több mint 40 milliárd euróra rúg évente. A tanács egyelőre semmifajta működőképes alternatívát nem javasolt, úgyhogy nagyon fontos, hogy a hogy az Európai Parlament határozott álláspontot fogadjon el. A liberálisok tettek javaslatot egy kompenzációs mechanizmusra, a szocialisták azt kérik, hogy világosabban fogalmazzák ezt meg, hogy milyen formát öltene ez, hogyan működne ez. Ugyanis hasonló módosítók születtek a Tax Free bizottságban is. És azt is kérjük a bizottságtól, hogy a tanácsi tárgyalásokról legyen szíves számoljon be, próbáljon tehát információt adni nekünk a végleges rendszerre vonatkozóan, és köszönjük szépen az előadónak és a többi árnyék előadónak is a konstruktív együttműködést ezzel a dossziéval kapcsolatban. Köszönöm szépen Beres asszonynak, és akkor én az ECR árnyék előadóját, Robert Zillét helyettesítem. Ő elnézést kért reggel, hogy egy másik szakbizottságba kell, hogy elmenjen. Tehát Zille úr is egyetért, hogy a határokon átnyúló héjacsás az egyik legkomolyabb probléma, amivel a tagállamok szembenéznek, és a hatóságok nem tudnak lépést tartani ezzel, egyre nő ugye a kereskedelem, és nagyon nagy a 2015-höz képest a belefizetett héja összege. Egy-két tagállamban nem 8%-os, hanem akár még 20 vagy azt meghaladó százalékra és rúga be nem fizetett adó összege. úr azért eh, azt mondja, hogy javítani kell a határokon átnyúló héjabeszedést, és a származási ország adóztatása szerinte eh, nem megvalósítható politikai szempontból, de azért eh, kíváncsi a bizottság javaslatára, és azt gondolja, hogy gyakorlatilag két rendszer fog egymás mellett működni, a meglévő rendszer vonatkozik majd a tranzakciókra akkor, hogyha megbízható adófizető az érintett vállalkozás, és minősített adófizető, egyébként pedig a másik rendszer fog működni. Zile úr szerint a két rendszer párhuzamos léte nem fogja csökkenteni a bürokráciát és a vállalkozások költségeit sem, a bizottság ugyanezt állítja, de ez nem így lesz, és megvannak a továbbra is a problémák, a bizottság szándéka jó, de ez a CTB státusz azt jelenti, hogy azok a vállalkozások, akik nem bírnak ezzel, nem rendelkeznek ezzel, nem lesznek megbízható adófizetők, és ez a kis és középvállalkozásoknak komoly problémát jelent mert ők nem tudnak megfelelni a feltételeknek. Ezért az előadó, a mi árnyék előadó módosítókat nyújtott be, hogy személyre lehessen szabni ezt a státuszt és a feltételeket. Azt is szeretnék kihangsúlyozni, hogy lesznek csalók, akik megpróbálják majd ezt a státuszt megszerezni maguknak, hogy továbbra is folytathassák a héjacsalásokat, erre mert szakértők és akadémikusok is felhívták a figyelmet a kérelem kritériumai eléggé ködösek, nem pontosak, hogyha ezek nem változnak, akkor az egyes tagállamok másként fogják ezeket a feltételeket értelmezni. Mindezen problémák ellenére az árnyék előadónk optimista, hogy jó kompromisszumra tudunk majd jutni a parlamentben, és konstruktív munkára számít, megköszöni a többiek együttműködését. Nem látok itt senkit a teremben, aki szólni kíván, úgyhogy a zöldekre térnék rá, Molisz következik. Köszönöm szépen. Okay, én is csak egyetérteni tudok az előttem szólókkal, tehát jó lenne, hogyha ez az egységes végleges rendszer lenne, fontos, hogy több legyen a koordináció az EU-ban, és a több ugye TAX bizottság munkájából is kiderült ez már, és hogy milyen kiskapuk vannak, stb. Tehát meg kell akadályozni, hogy ezeket ki lehessen használni. Támogatjuk ezt a javaslatot, üdvözöljük azt, hogy a jelenlegi nagyon összetett, bonyolult és úgymond átmeneti rendszerből most már a véglegesre rátérjünk, bár ez az átmenet elég hosszan tartott. Mártus Elló jelentése elismeri, hogy több hiányossága van a jelenlegi rendszernek, hogy a származási országban való adófizetés tekintetében is, hogy sok a csalási lehetőség. A 26-os módosítókban emeljük ki azt, hogy a beszállító legyen a hiáért felelős, ez segíti majd a tagállamokat abban, hogy az úgymond hiányzó kereskedő szindrómát meg tudják oldani, és tudják csökkenteni az 50 milliárd eurós hiányt, ami ugye nem folyik be évente. A bizottság becslése 2000 2014-ben 147 milliárd euróra rúgott. Az úgynevezett minősített adófizetők, fizetők, tehát a megbízható vállalkozások megteremtésével az érintett szolgáltatás vagy áru cél helyén lesz az adófizetés. Ezt támogatjuk, hiszen fontos az, hogy elismerjük azt, hogyha egy vállalkozás megbízhatóan mindig befizeti a hozadott értékadót. Az viszont nagyon fontos, hogy egy ilyen rendszer ne ö, biztosíthasson lehetőséget újabb csalásokra, és ezt próbáljuk megakadályozni a 27-es, 44-es, 48-as módosítóinkban, tehát szigorítanánk a kritériumokat, illetve szorosabbra fűznénk az együttműködést a tagállami adóhatóságok között, és örömmel várjuk az előadók közötti munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony, a Góéból nincs itt senki, az FDD képviseletében sem kíván szólni senki, és az ENF-et nem látom a teremben, úgyhogy akkor nem térek vissza az előadókra, sem a bizottságot kérdezem, hogy kívánnak-e hozzászólni a vitához. Van-e itt valaki a bizottságtól? Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök asszony. A, feltették azt a kérdést, az egyik parlamenti képviselő, hogy hogy áll a tanács ezzel az ügyjel, hol tartanak a tárgyalások. Hát azt tudom elmondani, hogy eddig hat munkacsoporti ülés volt, tehát a technikai szinten tartunk. Viszont nem felejtsük el, ezzel az eszmecserével kapcsolatban, hogy 200 intézkedést változtat meg ez a javaslat a helye irányelben. Tehát gyakorlatilag arról szólnak ezek a technikai eszmecserék, hogy pontosan értsen mindenki, hogy mit is jelentenek ezek a gyakorlati változtatások. Tehát konkrétan most az általános elvekre korlátozódik ez, hogy mit szeretnénk, a szállító, a célország legyen-e, vagy sem. Tehát az általános elvekről zajlik az eszmecsere, és egyelőre még végső következtetéseket nem vontak le. Azt viszont látjuk, hogy a tanácsban megvan a szándék arra, hogy folytassák az eszmecserét, de hát ami az időzítést illeti, látva, hogy elég nagy és nagyon sok rendelkezést ölel fel ez a javaslat, még nem tudjuk, hogy mikor várható az, hogy a tanács lezárja a munkáját ezen a javaslaton. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, ezt az észrevételt a bizottságtól, és mivel a néppártból nincs itt senki, hogy lezárja ezt a vitát, én azzal zárnám, amit az előadó mondott nekem, tehát hogy a legtöbb módosító nem okoz problémát, és ezért azt javasolja, hogy térjünk rá a szavazásra, ahogy Van der Kandelare úr is javasolta, január 22-én tehát ne legyenek a kompromisszumokra vonatkozóan több, ne legyenek árnyékeladói megbeszélések, hanem legyen szavazás. Ha bárkinek bármi gondja van, akkor forduljon közvetlenül az előadóhoz. Tehát az EKON január 22-én szavazna, és az a javaslat, hogy a februári plenárisra kerüljön ez a dosszié. Ezzel akkor ezt lezártuk és lezártuk a jelentéseket is. A szavazás előtt 10 óra 30-kor szavazunk. Azt javaslom, hogy 10 perces szünetet tartjuk, tartsunk, és utána térjünk rá a szavazásra.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

Köszönöm szépen, elnök úr. Ott már Keresz szavaihoz csatlakozva, hosszú parlamenti munkánk során, ez a második alkalom, hogy együtt dolgozhatok ott már a személyisége, személyiségünk és stílusunk azt hiszem kiegészítik egymást. Ez a komplementaritás a siker kulcsa és titka, a sok színűség azt hiszem most is jó eredményekkel jár. Én nem vagyok mindig a nagy koalícióknak az igazából a, um, a támogatója, de eb, amikor ebben részt vehetünk, vannak alkalmak, amikor ez fontos. Az európai érdekek védelmi érdekében most is így volt ez. Tudjuk, hogy amikor érdekek sérülhetnek, akkor ez nagyon fontos. Ott már Karasz szavait ismételve, mindenkinek köszönetet tartozunk, akik módosítókat nyújtottak be. Elképesztő munkát végeztünk, mindannyiunk közös erőfeszítésének sikere ez a munka. Remélem, hogy mindenkinek sikerült a véleményét beépíteni a jelentésbe, kivéve azt, amikor mindketten teljesen elleneztük valakinek a javaslatát. Werner hiába mondasz mindenféle, hiába trollkodsz a mikrofonon kívül, nem, nem, nagyon jó volt ott már el együtt dolgozni. Főként ott már Káresz és eh, saját szakértő eh, érdemel dicséretet, az Ekon eh, szakbizottság titkársága és a politikai tanácsadóink is megérdemlik a dicsérő szavakat. Elmondhatom tartalom kap, tartalmi kérdésekben. Először is az Európai Parlament álláspontja koherens. A jelenlegi helyzetben ugyanis nem tudtak a hatáskörükkel élni a felügyeleti hatóságok, ezt kellett megváltoztatni. Éppen ezért szerette volna a fellépni a pénzmosás elleni harc ellen. Azt hiszem az Európai Parlament véleménye ezügyben napnál világosabb, hogyha a pénz mosás ellen szeretnénk hatékonyan fellépni, akkor a felügyeleti hatóságok hatáskörét és működését kell világosabbá tenni, javítani, hiszen a jelenlegi helyzetben láthatjuk, hogy mekkora igény és szükség van erre. Ez egy igazi komoly kihívás elé állított bennünket, a tanács sincs könnyű helyzetben, de kérjük a soros elnökséget arra, hogy ha kell, így nappal éjjel dolgozzanak azon, hogy megállapodásra jussunk a tanácsban ezen. Köszönöm szépen mindkét előadónak. százalék közötti többséggel fogadtuk el ezt a jelentést. Nem is nagy koalícióra van itt szó, hanem gyakorlatilag egy hangulag, gyakorlatilag minden fra- komoly frakció támogatásával született meg ez a jelentés, ami azt hiszem valóban a két előadó munkáját dicséri, elképesztő, hogy ilyen konszenzust érjenek ilyen kényes kérdésben, egyet még soha nem láttam, főként ilyen kényes ügyben az árnyék előadók, a politikai frakciók mind-mind dicséretet érdemelnek a parlament számára az óriási eredmény, hogy elkezdhetjük a háromoldalú tárgyalásokat ilyen kemény tárgyalási mandátummal és állásponttal a pénzmosás elleni harc szembeni fellépés érdekében. Köszönöm szépen mindannyiuknak. Now we can, uh, I have to wish you happy new year because... Mindenkinek boldog új évet kell, hogy kívánjak Egy komoly kihívásokkal teli év vár ránk. Következő ülésünkön találkozunk. A e, mai ülést ezzel lezárom.